ülést, a napi rendet közzétettük, és a parlament web lapján is megtalálható. Az elnök asszony még nagyon kedvesen megköszöni a tolmácsolást, és lezárja az ülést.